morning. You have already? Okay. We are waiting because someone... Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Elkezdhetjük az ülésünket. Az első szavazással kezdjük. Az Adinolfi jelentésről van szó. Mi, mindenkinek megvan a szavazókártyája, mindenki képes szavazni. Egyes kompromisszum a jelentéstevőjé. Kiszavaz mellette, kiszavaz mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum a következő oldalon a jelentéstevőjé. Kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Következik a következő oldalon a harmadik kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. Tovább megyünk a 16-osra, elfogadtuk 18-as, mellett ellene tartózkodás elfogadva, négyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, következik a 20 23-as módosító mellett ellentartózkodás elfogadva, 5-ös kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, 6-os kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, 33-as módosító mellett ellentartózkodás elfogadva, 87-es módosító mellett ellentartózkodás elfogadva, 88-as mellett ellen elfogadva, 7-es kompromisszum mellett ellen elfogadva, 8-as kompromisszum mellett ellen, tehát mellette ismétli, ellen ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást a 8-as kompromisszumról. ne, pillanat, az én kártyámmal volt valami probléma. I would like to vote. Hát szeretnék szavazni, mondja az elnök asszony, de úgy tűnik, hogy nem lehet. Tehát látjuk, hogy 14-en melletten, 8-an ellene, tehát elfogadtuk. Can we, can we do a test? Következik a 20-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 9-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 10-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 61-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, következik a a Maragall 61, 61 mondja az elnökasszony, nem, nem jó? Mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. Sorry. No, It's included in. Uh, no, it's included. Tehát benne volt a tízes kompromisszumban az a módosító, amiről most szó van. Tehát valaki azt kérdezte, hogy miről szavazunk, és én megismételtem a 61-et. A 65-ös módosító következik, zsulóé mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást a 65-ös módosítóról. Lezártam. Elfogadva egy szavazat többlettel, 11-es kompromisszum következik mellett, ellen tartózkodás elfogadva. 82-es Zver módosító mellett ellentartózkodás elfogadva, 58-as mellett ellentartózkodás elutasítva, 12-es kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadva, következik a szóbeli módosító es mellette Kérem, hogy emeljék fel a kezüket, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le. Tehát ne, nem volt világos. Tehát hányan vannak e, ellene? Több mint ketten? Akkor a 83-asra megyünk át részenkénti szavazás. Első részre szavazzunk a 83-asnak mellette, ellene, tartózkodás. Lehet, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a második rész, nem. Nem. Akkor a 63-as módosító következik, a Maltéze módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, következik a 13-as kompromisszum. Tehát ellenőrizzük le az előzőt. Tehát az előzőt, a 63-as módosítót, akkor megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 13-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva következik a szóbeli, kettes szóbeli módosító, Julie Ward mellette szavaznak ezen módosításnak? Van, aki ellene? Ki, ki van ellene? Senki? Jó, akkor tovább mehetünk. Tehát szóbeli kettes mellett ellen tartózkodás elfogadva. A 76-os módosító következik a következő oldalon. Mellett ellen tartózkodás elfogadva, 77-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 85-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva. Most pedig a végső szavazás a vélemény tervezetről, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás. Nem, bocsánat, mondja az elnök asszony, megnyitom a szavazás kártyával, kell szavaznunk. Tehát melle, nem. Akkor ismétlem. Tehát le, megnyitottam a szavazást, lezártam a szavazást. 24-en mellette, ketten ellene, nem volt tartózkodás, és gratulálunk Adinolfi kollega nőnek, nem tudom, hogy akar Eh, szólni. Igen, szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, akik részt vettek a munkában, az árnyékjelentéstevőknek is. Nagyon nehéz volt dolgozni ezen a témán. Voltak félreértések is a különböző frakciókkal, de mindenképpen a végén sikerült megegyeznünk. A koordinát torok ülésén majd még lesz szó erről a témáról. Természetesen mindenkinek a módosítóját bevettük, az árnyékjelentést tevőkkel egyeztetve. Elnök, köszönöm szépen természetesen a jelentéstevőknek, az árnyékjelentéstevőknek, a titkárságnak. Jó eredményt értünk el végül is. Most pedig átérünk a következő szavazásra. Nikolaus Kuntis a vélemény előadója, nem tudom, akar valamit mondani? Nem, akkor elkezdjük a szavazást, ha mindenki készen áll. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik a kilences módosító Tehát akkor megnyitom a szavazást, ellenőrizzük le az egyes kompromisszumot. Tehát leellenőrizzük az egyes kompromisszumot. Lezártam a szavazást. Elfogadva. Következik a kilences módosító. A komodini mellett ellen tartózkodás elfogadva. Következik a 11-es módosító mellett ellentartózkodás elfogadva, 12-es mellett ellentartózkodás elfogadva, 13-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 14-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellett ellen ellenőrizzük le a kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. E- elutasítva. Elutasítva. Következik a 19-es mellett ellen tartózkodás, ellenőrizzük le a 19-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva egy szavazattal. Did you make a mistake? But any case is, uh, Vagy hiba volt? Volt egy hiba? Nem. Tehát már, már ezt lezártuk, következik a 16-os mellett, ellentartózkodás elutasítva, 15-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva, 18-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 20-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, 21-es két részben első részhez szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Ezt talán elutasítottuk, de megnézzük. Igen, elutasítva. 22-es jelentéstevői mellett, tehát mellett, ellen tartózkodás, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 23-as mellett ellentartózkodás elfogadva, 25-ös mellett ellentartózkodás elfogadva, 26-os mellett ellentartózkodás elfogadva, 27-es, az SND részenkénti szavazásként első rész mellett ellentartózkodás elutasítva, második rész mellett el, mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le a második részt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva, itt is megint csak egy szavazattal, 28-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 29-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 30-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, hármas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 33-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 4-es kompromisszum mellett ellen Lehet, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást a négyes kompromisszumról, Lezárom a szavazást. Igen, elutasítva. Folytatjuk a 36-ossal. SND részenkénti szavazás kért első rész mellett, ellen tartózkodás elfogadva, második rész mellett, ellen tartózkodás ellenőrizzük le a második részét a 36-os módosítónak. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Következik a 36, 35-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 39-es mellett ellentartózkodás elfogad, elutasítva, 24-es Sajnos nem a mikrofonba beszél az előadó. Tehát valami kiesik, mert a, az előzőt 36-os elfogadtuk. Tehát a 35-ös megvolt. 39-es. Most a 24-es következik mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 42-es mellett ellen tartózkodás talán elfogadva, de ezt le kell ellenőrizni. Megnyitom a szavazást a 42-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Elutasítva egy szavazata 43-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 44-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 45-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 5-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 48-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 6-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 7-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 66-os módosító a következő oldalon. Van egy szóbeli módosítója az EPP-nek, tehát kiszavaz emellett, ellene, tartózkodás elfogadva, és a 67-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. Végső szavazása ra kerül sor, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Huszonhatan mellette, ketten ellene, egy tartózkodás. Gratulálok a jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőknek. Nem tudom, hogy a jelentéstevő kíván ezt szólni. Huntis képviselő. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που... Nagyon szépen köszönöm valamennyi kollégának a szavazását, nem csak azokat, akik támogatták ezt a véleménytervezetet, hanem azoknak is, akik a megfogalmazás során, a kompromisszumos módosító kialakításánál mutat, kimutatta azt, hogy hogyan lehet a konfezust az együttműködési szellemben elérni erre törekedtem jó magam is, és így voltunk képesek arra, hogy felálljanak a kompromisszumos módosítók. Úgyhogy köszetet mondanék az elnökségnek, a titkárságnak, mindazon személyeknek, akik támogattak, segítettek. Nehéz volt, nehéz volt dolgozni ezen a szövegen, és hát láttuk ezt a szavazás során is, de mégis sikerre vittük. Köszönetet mindenkinek, és remélem, hogy az alkalmazás is hathatós lesz. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen nagyon nagy erőfeszítésre volt szükség ahhoz, hogy egy ilyen magas szintű kompromisszumot elérjenek. Köszönetet mondok még egyszer az ányék jelentéstevőknek is, és a segítségért a titkárság képviselőinek. Óra. Most pedig, most pedig áttérünk a következő jelentésre. Ez egy olyan téma, amely nagyon közel áll a bizottságunkhoz, nevezetesen a kulturális örökség európai évéről van szó. Mi nagyon sokat harcoltunk azért, hogy 2018-at a kulturális örökség évének nyilvánítsák. Minden kollégát emlékeztetek arra, hogy a bizottság javaslata elég későn került beterjesztésre, éppen ezért a koordinátorokkal és a szakbizottsággal arról döntöttünk, hogy egy egyszerűsített eljárással fogjuk ezt a jelentést megvizsgálni. Tehát ez azt jelenti, hogy bizonyos részek felgyorsulnak, bizonyos részeket pedig egész egyszerűen nem fogunk megvitatni nagyon fontos volt a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek a közös munkájuk. Azt is tudjuk nagyon jól, hogy a kult, az európai kulturális örökség támogatása, védelme nagyon fontos dolog lesz az elkövetkezendő években ugye fontos az innováció, az inkluzió, a szociális, kulturális tényezők, a tiszteletben tartása, a különböző kihívásoknak a globalizáció terén, a harmadik országokkal való párbeszéd. Már 2017-ben elkezdődnek az előkészületi munkák, nem csak nemzeti szinten, hanem e, európai, az európai dimenziót veszük figyelembe a programok szintjén is. Azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy Diakonú kollega kidolgozta ezt a jelentést, mindjárt meg is adom neki a szót, mert az időpontot is tiszteletben kell tartani. Nagyon nagy volt a harcunk, és a Költségvetési Bizottság elfogadta a módosítóinkat. Elsősorban ugye itt a költségvetésre, a forrásokra vonatkozóan az kreatív Európával kapcsolatos költségvetésre tett javaslatot a bizottság, és a Költségvetési Szakbizottság eh, a módosítóinkat elfogadta, itt vannak az árnyékjelentéstevők, akik nagyon-nagyon nagy erőfeszítéseket tettek, hogy ezt elérjék. Látom itt a képviselőket, akik árnyékjelentéstevők voltak, és a Költségvetési Szakbizottság első alkalommal fogadott el egy ilyen eh, szintű költségvetést a kultúra területére vonatkozóan. Ez egy valódi elkötelezettségünk 2018-ra vonatkozóan, de most azonnal Diakonú kollégának adom meg a szót, hogy vezesse be a témát. Ehm, în eh, continuarea celor spuse de doamna președintă Silvia Costa. Köszönöm szépen, és valóban folytatnám mindazon szavakat, amelyeket Szilvia Koszta elnök asszonyunk megfogalmazott. Nevezetesen számomra valóban bizonyosság az, hogy ezt a jelentést kollektív jelentésként tudjuk minősíteni, mert hogy valamennyienknek az alkotásáról van szó. A nevem rákerül természetesen, de ezzel együtt mindez azt kell, hogy jelentse, hogy én befogadom valamennyiünknek a gondolatait, és ezáltal lesz ez a jelentés valamennyiünk jelentése, azaz valamennyi megfogalmazott javaslat beépül ebbe a jelentésbe. a dolgok világosak, az egyszerűsített eljárással fogjuk kezelni ezt a szövegjavaslatot, és néhány alap kulcs gondolatra fogunk koncentrálni, ezeket fogjuk pontosan megfogalmazni konkrétan, és utána koncentrálunk arra, hogy hogyan lehet mindezt a valós, megvalósítás során is érvényesíteni. Természetesen figyelembe véve az Európai Bizottság valamennyi javaslatát, amely bizottságnak most köszönetet mondanék, nagyon teljes körű ez a szövegjavaslat, amely jól mutatja, hogy nagyon egyértelműen átlátja azt a bizottság, hogy miből is áll a kulturális örökségnek a tevékenysége. Na most tudják-e azt, hogy Juncker elnök úr lezárta a korábbi rendszerét a kulturális örökség európai éveinek, és ö, tulajdonképpen ez a jelentés az egyetlen lesz a ciklusunk alatt, amely ebben a témakörben megvalósul, de talán a célunk az lehet, hogy egyfajta ritmusosságot, ütemezést adjunk a dolgoknak, azért, hogy bizonyos ciklikussággal tudjuk érvényesíteni az európai kulturális örökségnek az évei. Tehát úgy remélem, hogy ez a jelentésünk nem az utolsó jelentés lesz, és a 2018-as Európai Kulturális Örökség éve nem az utolsó ilyen év lesz. I módon nagyon izgalmas ez a jelentés, azt hiszem ez egy páratlan esemény. A az évek során átvizsgáltam különben a korábbi éveknek a tevékenységét, és azt észleltem, hogy a korábbi évek nem igazán voltak sikeresek ugyanis a hangsúly alapvetően a kommunikációkra irányult, illetve a különböző konferenciákra, és semmi egyébre nem került sor. Máskülönben Szidák Kosztá, csak úgy, mint mindenki, pontosan tudja, hogy egyik fő érzékeny kérdés a költségvetésnek, a forrásnak a kérdése. Túlságosan szűkre szabott ez a keret, nagyobb forrási igényel szeretnénk előállni, és majd megjelöljük a pontos, konkrét összeget, amely összeget majd az együttes munka során fogunk véglegesíteni. Figyelembe kell vennünk ugyanakkor a korábbi évek költségvetési forrásait is, és az utóbbi évekre is fogunk koncentrálni, nagyjából 4 milliós összegben gondolkodunk. De ezzel együtt nem értek egyet azzal, hogy a 2018-as évnek a forrásából levonják a kreatív Európa költségvetési tételét. Erről már szó esett. Kosztászony és Morgánó úr is pontosan tudják, hogy módosítót terjesztettünk elő, ennek a tartalma a következő. Egy millió errónyival kérnénk többet erre a költségvetési sorra, egészen konkrétan megfogalmazva, a ö, előkészítő intézkedésekre. Ami pedig a javaslatokat illeti, szeretném, hogyha több javaslatot kapnék önöktől, és gyorsabban a szokásosnál, mert hogy érzem. Sőt, egészen biztos vagyok abban, hogy másként kell ezúttal felléptünk, eljárnunk, mint a korábbiakban. Véleményem szerint arra van szükség, hogy a tagállamok aktívabbak legyenek, jobban bevonjuk őket, ami persze forrásigényes is, mert hogy minden tagállamnak megvan a saját méltósága, és ki ki a saját örökségét szeretné kidomborítani ezen kulturális évnek a keretében, ami azt jelenti, hogy nagyobb forrásra kellene szertenünk, hogy ki-ki meg tudja mutatni a saját értékeit. Éppen ezért mindenkihez fordulok, kérem, kérem, tegyenek javaslatokat különböző műveletekre, fellépésekre. Nekem rengeteg gondolat forog a fejemben, és túlságosan sok variánssal is dolgozom, és az önök segítsége nélkül a legjobbakat nem fogom tudni csak úgy simán kialakítani, kiválasztani. Éppen ezért úgy gondolom, hogy rugalmas megoldásokra is sort keríthetnénk költségvetési szempontból, tehát lehet PPP-kben gondolkodni, vagy szinergiákat kialakítani a már futó európai programokkal. Talán lesz arra is lehetőség, hogy megnöveljük a rendelkezésre álló forrásokat a kulturális örökségi európai éve számára, talán akár még jelentős mértékben is, és jelezném azt is, hogy az NGO-kra is szükségünk lenne, a, az egyesületekre, a civil szervezetekre, illetve valamennyi érdeklődő részes félre. Ami a partnerséget illeti, a kommunikációs főigazgatósággal szeretnék együttműködni, mert azt, vész, vettem észre, hogy a forrásoknak egy jelentős részét a kommunikációkra szokták szentelni, legalábbis így történt ez a múltban. Ez persze fontos tevékenység, de úgy gondolom, hogy ez kiegyensúlyozott módon kell kivitelezni. Arra van szükség, úgy gondolom, hogy a főigazgatóság lefedje a különböző igényeket, és fedezze a különböző költségeket az oda vonatkozó forrás, de mindezt úgy, hogy mi ezáltal tehermentesüljünk ezen feladatok alól, és a magunk részéről pedig érvényesítjük azt a törekvésünket, hogy a kellő ritmus fel kell venni a kulturális év keretében. Tudom, hogy a költségvetési források összegészében nem jelentősek, és megtakarításokat kell eszközölnünk, de öt évente mindenképpen sor kell kerültenünk arra, legalább öt évente, hogy a kulturális örökség európai évét véghez vihessük. Ezek az érzéseink. Persze nem tudom, hogy mi lesz majd a végső forma, amelyet ki tudunk alakítani, de vannak olyan európai helyek, ahol talán még arra is szükség lesz, hogy olyan rendezvényeket vagy kiállításokat szervezzünk, amelyek jól kidomborítják a nemzeti örökségnek, vagy tagállami örökségeknek bizonyos szimbólumai. Tehát, mint hogyha oda koncentrálnák egyes országok a saját kulturális örökség, örökségüknek a különböző szimbólumait. Nos, ennyit szerettem volna mondani a e témában. Várom a különböző felvetéseket, kezdeményezéseket. A holnapi napon találkozom az árnyék jelentéstevőkkel, még nem tudom hány órakor, és akkor így megy ez tovább. Lenne még egy jó hírem végezetül, és ez visszautal tulajdonképpen a bevezetőm első részére, tehát arra gondoltam, hogy tulajdonképpen bármilyen politikai párthoz tartozzunk is. Itt most arról van szó, hogy 5 millió euróval több forrás jusson a kulturális projektekre. Ez egy olyan felvetés, amelyet a közös erőfeszítéseink révén tudunk elérni, és így módon a kulturális témában megfogalmazott módosítókra ez most érvényt kaphat, előkerülhet a különböző eljárásokban, és a kulturális és a regionális fejlesztési biztosokkal is beszéltem, és azt mondották, hogy az a küszöbb érték, amely az 5 millióra vonatkozott, az megszűnt. Azt hiszem ez egy siker mindannyiunk számára, úgyhogy erről pozitívan tudok csak nyilatkozni. A többire pedig a holnapi nap során kerül sor. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen azt, hogy rendelkezésre áll. Ez egy felgyorsított eljárás, ahogy megemlítettem. Nagyon érdekes program, nagyon elfogadható, konkrétan fókuszál a fontos dolgokra, és látjuk azt, hogy már 2017-től eh, elindulnak az előkészületek, nincs vesztegetni való időnk, megvannak a jó javaslatok, hogy már az elején jól induljunk. Most pedig megadom a szót, de kérem, hogy maximálisan három percben szólaljanak fel az árnyék te jelentéstevők Zrojevski kollega először. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen három témáról van szó, és ezeket nem szabad összekeverni. Az első maga a jelentés, vagyis az a szöveg, amiről most vitázunk. A második kérdés a pénz. A harmadik pedig a végrehajtás, tehát a kulturális örökség európai évének végrehajtása. Nézzük az első kérdést, magát a szöveget. A szöveg elég jó. Elég jó. Úgyhogy azt kérném mindenkitől, hogy ne nyújtson be módosító indítványokat. Kevés időnk van, a szöveg jó, nincs benne ellentmondás, és az idő tényleg ellenünk dolgozik, úgyhogy gyorsan előre kell lépnünk. Tehát ezt kérem a kollégáktól, mert különben nem fogjuk tudni befejezni a munkát időben. És most érjünk rá a második kérdésre, a pénzre. Minél magasabbak az elvárásaink, ugye annál sikeresebbek leszünk. Mindig is ezt mondtam. Nagyon örülünk annak, amit a Költségvetési Bizottság már eddig elfogadott. Tehát mi szeretnénk ezt a megvalósítható költségvetést megtartani, de természetesen a kísérleti projektekért is harcoltunk, és itt is sikereket tudtunk elérni. A pénzügyi kérdés valódi sikertörténet volt, mert az 5 milliós szintet sikerült áttörni, és sokkal magasabbra jutottunk 10 millióig. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a közepes méretű projekteket is be tudjuk vonni a, a potenciális finanszírozási körbe a Kulturális Örökség Európai Évének kapcsán. A harmadik kérdés pedig a végrehajtás, ez még mindig nyitott kérdés. Erről kell még vitáznunk, és itt két döntést kell figyelembe vennünk. Az egyik az, amit Trüppel asszony már megemlített, a 2019-es év kapcsán. Ugyanis 2018-ban lesz a kulturális örökség európai éve, és reméljük, hogy ennek lesz majd folytatása is. Másodszorban pedig nem szabad megengednünk azt, hogy még egyszer megtörténjen az a hiba, ami már többször megtörtént, vagyis az, hogy a Kreatív Európa programból kell elvonni finanszírozást, ez pedig azt jelenteni, hogy más rendkívül fontos projektektől fogjuk elvonni a pénzt. Úgyhogy ez is legyen a szemünk előtt, amikor a 2008-as év megfelelő finanszírozására gondolunk. Tehát jövő évben, júniusban erre kell majd koncentrálnunk. Köszönöm szépen. Osztom a megjegyzéseit. Morgánó kollega következik. Először is köszönetet szeretnék mondani. Egyetértek azokkal a kollégákkal, elő, akik előttem szóltak. Nincs arra szükség, hogy decemberben a plenáris ülésen szavazzuk meg ezt a jelentést. Mert időben elcsúszunk, és nem tudunk elindulni időben. Én úgy gondolom, hogy el kellene újra is mond, azt is mondani, hogy mi a célkitűzése ennek a kulturális örökségévének. Az európai polgárok, akik a, az Unióban élnek, elsősorban a fiatalok is kötődnek a kultúrájukhoz, a kulturális különbségekhez, a diversitáshoz, és számukra biztosítani kell a jövőt, és az Európai Parlament mindent meg kell, hogy tegyen, hogy a kollektív emlékezet se felejtődjön el, konkrét intézkedésekre van szükség, kezdeményezésekre van szükség olyan kezdeményezésekre, amelyek specifikusak, és prioritás kell, hogy élvezzenek a, élvezzen a kontinuitás is a kultúra terén. Lehet, hogy egy közös logót kellene kitalálnunk a kezdeményezésekre. Nem csak uniós szinten kell fellépni, fontos a tagállamok egymás közötti együttműködése, és mi, mint parlament, de a bizottság is természetesen mm, szintén mm, ebbe az egész folyamatba be kell, hogy vonódjon, tehát, de nem csak magas szinten, hanem a tagállamok szinten, a regionális szinten, a helyi szinteken is fontos, hogy kezdeményezéseket indítsunk a polgáraink érdekében. Fontos az, hogy a magán és a közszféra együttműködjön ezen a területen is vannak olyan kérdések, amelyeket még meg kell oldani. Mi úgy gondoljuk, hogy egy új költségvetési sorra van szükség. Ugye a Kreatív Európa finanszírozásáról már sokszor volt szó, de fontos az, hogy a transzverszális megközelítést irányozzuk elő az európai év különböző fejezetekkel rendelkezik, és mm, a költségvetés is az egyik fontos fejezet. Meg kell erősíteni az együttműködést az intézmények között is, a parlament, a tanács és a bizottság között. Például hiányzik a parlament jelenléte a dokumentum javaslatainak bizonyos területén, például az ötös cikkre vonatkozólag, ugye arról van szó, hogy nemzeti koordinátorok működjenek együtt a bizottsággal. De itt a parlament nincs jelen ebben a folyamatban. Tehát fontos lenne az, hogy emellett kiálljunk mert csak így lehet mindent megoldani 2018-ra. Elnök, köszönöm szépen a javaslatokat. Duer képviselő, nem, akkor Máltézer képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen a javaslatok, az ötletek nagy részben függnek a költségvetéstől, a forrásoktól. A források azonban hát nem elégségesek. Én azt gondolom, hogy minnyájunknak, minden nemzetnek tanulmányoznia kell a kulturális folyamatokat, és fel kell lépni a szegénység ellen. Hogyha a kulturális örökség évéről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy ez egy hatalmas gazdagság, egy erőforlás. De például a tőkehal ra vonatkozóan sokkal több pénzt, sokkal több forrást irányoztak elő, mint a kulturális örökség évére. Nagyon sok fontos javaslat van, például a közös portál létrehozása, amelyről Diakonú képviselő is beszélt. Ez nagyon hasznos dolog, ezt el lehet indítani, aztán a kevés forrásból mindenképpen jó lenne, igen, egy ilyen közös logót is elindítani. Ez egy cél lehet. Például a fiatalokhoz is fordulhatunk, hogy ők dolgozzanak ki valami ilyet. Aztán azt is látjuk, hogy a kulturális örökség terén is nagyon sok országban csökkennek a források, a közös programok, ugye azért, mert elég sok a környezettel kapcsolatos probléma, elsősorban a szegényebb országokban, sok a természeti katasztrófa. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Helga Trüppel következik. Silvia, um, I think when we talk... Köszönöm szépen, Szilvia. Most, hogy a kulturális örökség európai évéről beszélünk, általánosságban is beszélünk el széles körűen a kulturális örökség koncepciójáról. Tehát, hogy mit értünk a kultúra alatt, milyen definíciót adunk ennek, szerintem ez rendkívül fontos. Ezen kívül nagyon fontos a demokratikus kultúra koncepciója. Elég rossz tapasztalataink vannak Európában azzal kapcsolatban, hogy milyen kultúra koncepciók vannak, és hogy miért gondolják azt kultúrák, hogy jobbak, mint más kultúrák. Az ilyen etnikai vagy nacionalista, kulturális felsőbbrendűség nem jó, mert ez szétválasztja az embereket, eltávolítja őket egymástól. Úgyhogy ezt az általános koncepciót kellene a figyelem középpontjába helyezni, hogy mi egy demokratikus kultúráról gondolunk, Természetesen van mainstream egy társadalomban, de nyitottnak kell lenni a kisebbségekre is, nyitottnak kell lenni a különbségekre. Ez a fontos a demokratikus kultúra koncepciójában, és ennek kell minket vezetnie, amikor a Kulturális Örökség Európai Évét fogjuk ünnepelni. És mivel itt van ez az óriási politikai vita azzal kapcsolatban, hogy együtt tudunk-e élni kisebbségekkel és különböző kultúrákkal, ebben a kontextusban mindenképpen meg kell húznunk a vörös vonalakat, hogy vannak a terroristák, vannak olyanok, akik fenyegetnek minket, de a kultúrák sokszínűségét, a nyitott társadalmat és a kisebbségi kultúrákat mindenképpen védeni kell magában a jelentésben is egyértelművé kell tennünk, hogy nyitottak vagyunk a civil társadalmak irányába, a civil szervezetek irányába, hogy nagyon sokan dolgozunk együtt. Tehát, hogy a kultúra nem csak bizonyos intézmények privilégiuma, hanem az egész társadalmat szeretnénk ebbe bevonni. Végezetül pedig szeretném én is azt hangsúlyozni, amit a kollégák már elmondtak, a kreatív Európa túlzottan szűk körül, nem tudunk ebből dolgozni, saját költségvetési sorra van szükségünk. És hát ehhez olyanokat kell találnunk, akik együtt harcolnak velünk, mert a Kreatív Európa finanszírozás nem elégséges. Tehát mindenképpen harcos társakat kell találnunk, és további pénzekre van szükségünk, hogy létrejöjjön ez az új költségvetési sor. Köszönöm. Dino. Teljes mértékben egyetértek. Adinolfi képviselőasszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én a sajtóban mindig nagyon ö, szép dolgokat olvasok erről a kulturális örökség évéről. Már olvastam azt is, hogy ugye a közös identitást is előtérbe kell helyezni, aztán a szociális problémákat, nagyon sok szép dolgot. A kulturális örökség terén ugye beszélhetünk, ahogy Kurcio Maltéze kollega mondta, mo- mobilitásról is beszélhetünk, és immateriális dolgokról is. Na most a egymilliós költségvetés, hát ez nagyon kevés. Én attól félek, hogy az európai polgárok még észre sem fogják venni ezt a kulturális örökség évét. Világos az is, hogyha nincs saját méltányos költségvetési sorunk, akkor a legjobb megoldásokat nem fogjuk tudni megvalósítani, és nem ha tudunk semmiféle hasznot húzni idézőjelbe téve ebből a kulturális örökség évéből. Tehát megvan a kockázat az, hogy hát nem igazán jó benyomást keltünk majd. És a polgárok részére nem az az üzenet fog átadásra kerülni, amit igazából szeretnénk. Hogyha azt mondjuk, hogy ugye kulturális örökség éve van, de nem ruházunk be semmibe, akkor, akkor ez kockázatos, és a, a polgárok sem értik. Tehát közösen kell fellépni a frakcióknak, hogy egy méltányos költségvetési sort kapjunk. Elnök, igen, köszönöm szépen. Már tettünk erőfeszítéseket a Költségvetési Szakbizottságnál, de hát ezt tovább kell vinni, majd a tanácsnál is, Ville, Bild kollega. Bilde kollega, nem? Ja, ja igen, árnyéktelen, és nevő Bocskor kollega nő. Köszönöm szépen. A magam részéről is úgy gondolom, hogy mindenképpen pozitív és üdvözlendő a bizottságnak a javaslata, és az, hogy a frakciók így egyetértenek azon, azon a, ebben a kérdésben, hogy fontos a kulturális örökség európai éve. És én úgy gondolom, hogy ez nem csak frakciók fölötti egyetértés, de talán tagországok fölötti egyetértést is kivált ez a téma, mert ez valóban egy olyan téma, ami mindannyiunk számára fontos. Minden tagországnak van olyan kulturális öröksége, amit szeretne megmutatni, amit szeretne megtartani és, és bemutatni a saját nemzete, illetve a, az európai szomszédos népeknek. De gondoljunk arra, hogy a kulturális örökség éve azért is fontos, mert visszanyúlhatunk ugye az európai, közös európai gyökerekhez, és ezt is hangsúlyozhatjuk, és ezt is bemutathatjuk széles körűen. Illetve ha visszatérünk megint csak az ifjúság, illetve az ifjúsági munkanélküliség témájához, akkor fontos arra gondolnunk, hogy az európai kulturális örökség ágazatban közvetlenül több mint 300 ezeren dolgoznak. És hogyha sikerül keresztül vinnünk ezt a projektet, és lesz kulturális örökség éve, akkor még tovább növelhetők az olyan munkahelyek, amelyek akár a turisztikai fejlődéseket, az idegenforgalmat, a tolmácsolást és más ágazatokban tudnak újabb és újabb munkahelyeket teremteni, úgyhogy mindenképpen támogatnunk kell ezt a projektet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Koszti kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák! Néhány észrevételem lenne, ha megengedik, a projekt szerkezetével kapcsolatosan. Először is Európa, mint kulturális övezet, nagyon jelentés mértékben járulhat hozzá ahhoz, hogy egy közös európai identitás alakuljon ki. Ezt nagyon üdvözölném, úgyhogy támogatom az Európai Bizottságnak az ide vonatkozó javaslatát, mármint a kulturális örökség európai évére vonatkozó közleményét. Közös fellépésről lehet szó, amely a kreativitás az emberi jogok védelmét teszi lehetővé, és e tekintetben csak támogathatom azt, amit kollega nőnk, Ega Trüppel fogalmazott meg. Azaz ki kell domborítani a demokratikus értékeket. A kulturális európai év hozzájárulhat ahhoz, hogy visszavessük azt a nacionalizmust, amely kialakulóban van, és észlelhető egyetemen Európában jelenleg. Ami pedig a szerkezetét illeti az évnek. A 2018-as év kapcsán oda kell figyelnünk az európai kulturális iparra, amelyet szintén védelmeznünk kell. A kulturális iparról beszéltem. Tehát én rajta vidékről jöttem, és itt az ipari kultúra részét képezi a szélesebb értelemben vett kultúrának. Más európai régióban is számos olyan övezet létezik, ahol a kulturális örökségnek része a az ipari örökség, és az ipari örökségnek a megóvása és újraértékesítése azt hiszem hozzájárulhat ezen kulturális értékeknek az érvényesítéséhez. És hát az Egyesült Királyságban, Magyarországon és másút is számos olyan hely létezik, ahol a korábbi ipari örökséget át tudták alakítani kulturális célú hasznosításra. És a felhagyott ipari övezeteket, gyárakat, üzemeket, és így tovább. Nos, ezeket fel lehet használni nem csak például színházi fejlesztésekre, hanem például más területekre is, nevezetesen az ipari kultúrát, mint olyat, már mint a kultúrát, tehát az iparra lehet megismertetni, vagy pedig szociális projektekre lehet szintén átalakítani ezeket a létesítményeket. Úgy gondolom, hogy a kulturális európai, illetve a kulturális örökség európai éve tartós módon kézzelfogható módon magába kell, hogy foglalja a munkásoknak a kultúráját, az évszázados kultúrákat, amelyeknek a hatását még mind a mai napuk napig élvezzük. Ezek adott esetben veszélyben vannak, éppen ezért is kell megóvnunk őket. Úgy gondolom, hogy a projektünknek a keretében ki kell, hogy térjünk arra is, hogy a szociális fejlődés, a társadalmaink fejlődése, az nem egyik napról, egyik percről a másikra következik be. Emlékezhetünk el ennek a történelmi fejezeteire. Kívánatosnak tartanám azt is, hogy az ipari örökségnek a tétele is megjelenjen a szöveges anyagban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Libeszka képviselőasszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Diakonú úr ötletét mindenképpen üdvözlöm, mert én is úgy gondolom, hogy nagyon jó dolog az, hogyha minden egyes európai uniós tagállamot bevonunk a kulturális örökség európai évébe, de Morgano képviselő még messzebb megy, mert ő azt mondja, hogy a helyi és regionális önkormányzatokat is be kellene vonni. És ezen kívül én úgy vélem, hogy a fiatalok irányába is nyitnunk kellene, hogy ők is részt vehessenek ennek az évnek az általános koncepciójának a kidolgozásában. Volt a Sport Európai éve, és a szlogen olyan szlogen volt, amit egy 12 éves gyerek talált ki. Köszönöm szépen. Ferrari kollega következik. Idén uh, jetzt a... nagyon szépen köszönöm, nagyon sok kiváló gondolat fogalmazódott meg az imént, a tekintetben, hogy mit is fogalmazhat meg, mit is foglalhat magába ö, szerkezetében is eleve a kultúrás őrség európai be. De ott vannak a különböző szereplők is, tehát az önkormányzatok, a helyi hatóságok, a tagállamok, ezek mind-mind olyan szereplők, akiket be kell vonni már a tervezés pillanatában hogyha csak arról van szó, hogy az Európai Unió megjelenik, és akkor nagy hatalmas tizmájával fellép és elindul, akkor ez nem lenne elégséges fellépés. Nem arra van szükség, hogy valamennyi szereplővel kéz a kézben tudjunk előre haladni, és ha ilyen monton lépünk fel, akkor vissza tudjuk vetni a nacionalizmusokat. Éppen erre szolgál az Európai Kulturális Év. Nevezetesen meg kell, hogy mutassuk ennek a keretében, hogy melyek a közös pontjaink, a közös nevezők, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ö, ugyan ö, azon hajón utazzunk. És ez így volt már a múltban is, figyelembe véve ugye a különböző egyéb kihívásokat is. Ugye ö, az infrastruktúrális kihívások, kihívásokat is. De ezzel együtt összeszem, hogy költségvetési szempontból szerényeknek kell lennünk, nem szabad, hogy arra gondoljunk, hogy egy hatalmas pénzmennyiséget kapunk, és ebből majd valamennyi felhagyott ipari létesítményt fel tudjuk újítani. Nem, nem erről van szó, nem. A kulturális évnek a célja csak az, hogy egy kezdeti lendületet adjon a gépezetnek, ez egyfajta csirája a jövőnek, és a lehetőségeket kell, hogy feltárja, illetve hogy mi magunk is fel figyeljünk ezekre. Tehát mindenképpen nyújtsuk a karunkat, a kezünket a tagállamok irányába. Ja, vielen herzlichen Dank. Das Stichwort Nachhaltigkeit. Nagyon szépen köszönöm a fenntarthatóság. Azt hiszem ez az a kulcs fogalom, ez az a kulcs tétel, amelyre utalt a kolléganőm az imént. Ami az európai kulturális fővárosokat illeti, már Erről a kérdéskörről beszéltünk a korábbiak során, és gondolkodtunk azon, hogy hogyan lehet fenntartható, tartós megoldásokat kialakítani. Tehát most nem arról van szó, hogy az elit kultúráját, az elit kultúrát támogatjuk meg, és csak tulajdonképpen önmagukat ünnepeljük. Nem, nem erről van szó, nem ez a célkitűzés. A kulturális év lehetővé teszi azt, hogy a egyént, az egyszerű állampolgároknak a figyelmét felébresszük, felhívjuk őket a arra, hogy milyen lehetőségek vannak, és nem csak arról van szó, hogy a kultúrát a snob értelmezésben vesszük, csak a klasszikus zenét, csak a klasszikus színházi előadások, hát nem, nem. Úgy gondolom, hogy ez ilyen hagyományos, nagyon szoros értelembe vető klasszikus kulturális megközelítés kell tovább tágítanunk, és úgy gondolom, hogy a kultúrának egyéb övezeteit is fel kell tárnunk, nevezetesen a nem tárgyi eszközben megvalósuló, megnyilvánuló kultúrát, tehát az immateriális kultúrát is célba kell vennünk, tehát egy olyan dimenziót kell itt most beépítenünk, amely tovább gazdagít mindenkit, és oly módon gyakoroljuk a kultúrát, hogy nem teszünk összehasonlításokat, nem mondunk olyanokat, nem gondolunk olyanokat, hogy az én kultúrám jobb, mint a szomszédomé. Nem, hidakat kell kiépítenünk, hidakat kell kialakítanunk, és úgy gondolom, hogy ez az eszmei örökség az, amit most itt meg kell nyilvánítanunk. És hát nem arról van szó, hogy ha majd tisztelt tagállamok kifejlesztik és kidolgozzák ezt és ezt a fogalmat, akkor, akkor legyenek szívesek ezt érvényesíteni, és egyenlegyék ezt tehát innét, innét, pedig onnét, oda tegyék ezt tehát nem. Arra van szükség, hogy a tagállamok egyenként is elmondják és ismételjük azt, hogy itt ezt a fogalmat, ezt széles értelemben kell érvényesítenünk. Nem az elit kultúráról van szó, hanem egy olyan kulturális örökség évről, amely a demokratikus szellemeknek és eszméknek a jegyében fogalmazódik meg, és amely lehetővé teszi, hogy megnyitja az utat egy igazi párbeszédnek a határokon átnyúlóan. Köszönöm. Ez... Julie what? Köszönöm. szépen. Remek vita volt, és nagyon sok mindennel egyetértek, különösen azzal, hogy a fiatalokat is be kell vonni ebbe a folyamatba, hiszen ők alakítják majd a jövőt, ők lesznek a jövőnk, úgyhogy nagyon fontos, hogy őket is minden szinten bevonjuk ebbe a munkába. Úgy vélem, hogy remek alkalom ez arra, hogy bemutassuk, hogy a kultúra nem kőbefésett, kőbevésett, és az európai kultúra különböző nyelvek, különböző vallások összefonódása. Tudjuk azokat a problémákat, amelyek a migrációs hullámmal, a menekültekkel érkeztek, és hogyha megnézzük, hogy mi történik most Európában, akkor azt látjuk, hogy ugyanilyen események megtörténtek az elmúlt évszázadokban is úgyhogy visszamehetnénk a hugenottákig, akik megérkeztek a mi országunkba, és utána nagyon sok várost építettek, például Nottingham is az ő kezükből származik, édesapám ott született, ők alapították azt a textilipart, ami ma is virágzik, tehát hogy kapcsolatban kell maradnunk a saját múltunkkal, és mindaz, ami most történik Európában, az nem új és úgy vélem, hogy ez jó alkalom arra, hogy megünnepeljük ezt a sokféleséget és az újonnan érkezőket. Köszönöm, köszönöm szépen. Mielőtt a bizottság képviselőinek adom meg a szót, Zampieri úrnak, aki a bizottságtól jött, és a kulturális diversitással és innovációval foglalkozik, de mielőtt átadnám neki a szót, szeretnék néhány dolgot mondani. Tehát két-három megjegyzésem lenne. Először is teljes mértékben osztom azt a tényt, hogy ez a kulturális örökség éve, ugye nagyon fontos transnacionális dimenzió val rendelkezik. Ugye fontos az identitás, fontosak a kezdeményezések, a már meglévő hálózatok működtetése, a Kultúra Európai Fővárosa hálózata is létezik már, és más hálózatok. Tehát a már létező hálózatok és az új, majd létesítendő hálózatok között is fontos lesz a az együttműködés. Aztán egy második dolog, valaki ö, említette a, az, hogy legyen egy logó, egy brand a szakbizottságunk részéről, és már 2017-ben ugye ki kell dolgozni a kereteit. Továbbá fontos a regionális és a helyi ö, polgárok bevonása ebbe a folyamatba. A diakonú képviselő is utalt a kormányzás kérdésére. Az európai évek során, akármilyen témáról van szó, mindig fontos, hogy a kormányzás, jó kormányzás biztosítva legyen, proaktív kezdeményezésekre van szükség, mind a kulturális örökség ismereteivel kapcsolatosan, mind pedig konkrét műemlékekre vonatkozólag elő kell mozdítani az ismereteket, az interkulturális kapcsolatok előmozítása is nagyon fontos, végül pedig már 2017-re vonatkozóak látjuk azt, ugye, hogy mennyire fontos a költségvetés, de az előkészületek, a tagállamok bevonása, a kommunikáció, az érintett felek bevonása. Azt hiszem, hogy eh, tehetek itt egy kis javaslatot, nevezetesen a tagállamok már létrehoztak eh, eh, munkacsoportokat, miért ne gondolnánk tematikus, tehát téma, szimbolikus, tematikus témákra már 2017-ben, hogy előzetesen rámutassunk a fő célokra, természetesen fontos események megrendezésének az előkészületeit is meg kellene valósítani, amelyre persze a tagállamoknak kellene pénzt adniuk. No, hát ennyit akartam elmondani, és így talán a jelentéstevő munkáját is segítem. Zampieri, Zampieri úr kap szót a bizottság részéről. Thank you. Thank you very much, uh, Madam Chairwoman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rendkívül fontos javaslatról van szó, legalábbis fontos ez a bizottság számára és szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, illetve ennek a szakbizottságnak, hogy ilyen kemény munkát végeznek, és ilyen jól segítik a mi munkánkat. Rendkívül érdekes vitán vehettem most itt részt, és szeretném a saját koncepciónkat is röviden felvázolni, hogy miért úgy született meg ez a javaslat, ahogy. A kulturális örökséget szeretnénk egy megfelelő úton elindítani, úgyhogy összekapcsoltuk ezt a kulturális agendával, hogy ezt a munkát is fel tudjuk használni. Azt látjuk, hogy ez az év tulajdonképpen a konszolidációival lesz, és utána pedig fel lehet majd gyorsítani a sebességet. Vagyis a bizottság több osztálya együtt dolgozik, és ez rendkívül fontos két okból is. Az első ok az, hogy meglegyen a megfelelő finanszírozás a kulturális örökség kapcsán, amelyet ugye különböző osztályok kezelnek. Például itt van a kutatási agenda, vagy a 2020-as horizont, vagy a finanszírozási kérdések, amelyeket ugye részben nemzeti szinten, néz, részben regionális, részben helyi szintű finanszírozással kell kiegészíteni. A kulturális örökség rendkívül fontos, és ennek a fenntarthatóságát biztosítani kell. Ez a mi véleményünk szerint tulajdonképpen nem is csak egy önmagában álló év, hanem egy hosszú folyamat és hogyha a további generációkra gondolunk, és a további programokra gondolunk, akkor rendkívül fontos, hogy legyen majd folytatása is ennek a kulturális évnek. Meghallgattam mindent, ami a szociális dimenzióról szólt, illetve az európai dimenzióról. Megvan a megfelelő finanszírozás, nemzeti szinten, akkor talán felmerülhet a kérdés, hogy az európai évnek mi a célja. Ennek az európai évnek az a célja, hogy a kulturális örökséget európai szintre emelje föl. A koncepció tulajdonképpen az, hogy a kulturális örökség évek folyamán alakult ki, évtizedek, évszázadok, évezredek folyamán, és határokon átnyúló módon. Született már egyébként egy állásfoglalás, szintén Diakon úr tollából, tehát rendkívül fontos, hogy mindannyian tudjuk, hogy tényleg itt most a kulturális örökséget európai magaslatokba emelhetjük. A nyitott társadalom és a demokratikus kultúra koncepciója rendkívül fontos, és itt a kormányzás is hangsúlyos szerepet hoz. Ugyanis együttműködünk a tagállamokkal abban, hogy hogyan menedzseljük, milyen kormányzási eszközöket alkalmazunk a kultúra kapcsán. A bizottságon belül különböző főigazgatóságok együttműködnek ennek a kidolgozásában, és a részvételi kormányzás kidolgozásában. A fiatalok bevonása egyértelmű, ezzel maximálisan egyetértünk. Valamint itt rávilágíthatunk az oktatás fontos szerepére is a kulturális örökség kapcsán, tehát a fiatalok tényleg az egyes számú, első számú partnereink. Kosztá asszony elmondta, hogy további eszközöket is mobilizálhatunk, például az Európai Kulturális Örökség napját, amelyet az Európa Tanácssal együtt dolgoztunk ki, tehát rengeteg eszköz van a kezünkben, amiket mozgósíthatunk és természetesen a magasabb költségvetést nem ellenőrizzük, szavaszandír, ahogy francia mondjuk, ez magától értetődő. És a bizottság is úgy gondolja, hogy a jelenlegi költségvetés tulajdonképpen megfelel a Creative Europe-pal, és ebből már egy tényleg méltányos és szép programot tudunk szervezni. Nagyon fontos rész az, hogy a határokon átnyúló aspektusokat erősítsük, illetve a kreatív iparágakat és a turizmust is nagyobb hangsúlyban részesítsük. Ez nagyon jó, és úgy gondolom, hogy európai szinten ez a fellépésnek az egyik kulcsa. És volna még egy utolsó gondolat, amit szeretnék elmondani ez a parlament bevonása a kormányzási kérdésekbe. Természetesen ez remek ötlet, és nekünk semmilyen ellenvetésünk nincs. Dolgozunk a logon, dolgozunk a portálon, ez nagyon fontos minden egyes év esetében. Ez azért is fontos, mert hogy tudjuk, hogy soha nem lesz elég pénz ahhoz, hogy minden egyes országban minden egyes polgárt elérjük, ezért is fontos, hogy aktivizáljuk azokat, akik próbálnak nekünk segíteni, és egy jó logó, egy jó szlogen valószínűleg segíteni fog abban, hogy mindenkihez, vagy minél több emberhez eljussunk, és köszönjük a parlament lelkesedését. Köszönöm szépen ezeket a pontosításokat. Én úgy gondolom, hogy a Kreatív Európa nagyon fontos a kutas örökség eh, éve szempontjából is. Tehát eh, a bizottsággal szövetségben kell együttműködnünk. Most pedig a következő kollega következik. Ahhoz, hogy sikerel járjunk, ahhoz, hogy ne egy egyedi esemény legyen ez, arra van szükség, hogy ez a kulturális év, ez egészen más típusú év legyen, mint az egyéb európai évek. Máskülönben az egész egy monoton folyamattá válik az európai kulturális, illetve európai egyéb éveknek a keretében. A dolgok legyenek világosak és egyértelműek. Ki kell, hogy domborítsuk az örökség európai jellegét ezt a jelleget aláhúznám. Látni kell azt mindenki számára, hogy a kultúra egy transzferzális jószág, és felül kell, hogy kerekedjünk bármiféle nacionalizmuson, ami csak rosszhoz vezethet. Köszönöm szépen tehát, és még hadd mondjam el, hogy megfájdultak az ujjaim, annyi jegyzetet kellett, hogy itten fehérjag, de hát mindezt még messze menően érdemes volt lejegyzetelni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon sok a javaslat. Ugye ön megkérte a kollégákat, hogy tegyenek javaslatokat, a kollégák ezt megtették. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy most az eszmecsere után, ugye az árnyékjelentéstevőkkel le kell zárni a munkát október 14-éig, aztán minden ki meg fogja kapni, aztán lesz körülbelül 20 nap arra, hogy elmondják a véleményüket, hogy egyetértenek vagy nem a módosítókkal, és hogyha négy tag nem ért egyet, akkor szavazni kell. A szavazás, ha lesz, akkor november 8-án lesz, vagy 28-án. Új módosítókat nem lehet akkor beterjeszteni, csak meg lehet majd szavazni a jelentéstevő által beterjesztett módosítókat. De ha nem lesznek elemetések, akkor a plenáris ülésre kerül közvetlenül a dokumentum, és decemberben biztos, hogy meg lehet szavazni a plenáris ülésen. Novemberben nem tudom, hogy erre lesz e, lehetőség. Jó munkát kívánok a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek. Biztos, hogy egy kiváló dokumentum fog megszületni. És minden kollégát kérek, aki együtt akar működni ebben a témában, akkor 14-éig lépjen kapcsolatba a jelentéstevővel. Most pedig egy nagyon fontos téma következik a szakbizottságunk számára. Nevezetesen a Nagykároly díj győzteseiről van szó. Ez egy csodálatos kezdeményezés. 2008-ban indították, indította az Európai Parlament és a Nagykároly Alapítvány Áchenban. Elindult ez a munka, és ez a díj olyan fiatalokat díjaz, akik fontos projekteket terjesztenek elő, és fontos projektekkel foglalkoznak, amely projektek a közös identitást, az európai tudatot erősítik, Három fiatal van itt most közöttünk. Köszönöm, hogy eljöttek. Üdvözlöm Önöket a Kulturális Szakbizottság nevében. Nagyon örülök, hogy itt vannak velünk, és mi is itt lehetünk Önökkel. Gratulálok a győzelmükhöz. Bal oldalamon az első, a győztes, ugye az első díjat elnyert projekt képviselője, az Integrate, és ez olasz, olasz. Benedetta Turin van velünk, a projekt győztese. Ennek a projektnek az a célja, hogy a, az a fiatalokat, az európai fiatalokat bátorítsa, hogy segítsék és integrálják a menekülteket nemzeti és nemzetközi szinten bevonja a helyi különböző szervezeteket ebbe a munkába. Gratulálok ezért a kezdeményezésért, ez egy nagyon fontos, kényes téma is. Európa sokszor elfelejti a szolidaritás kötelességét. A második díjat a Nagy Károly díjat egy olyan projekt kapta, amely szórakoztató is. Görögország a győztes, Karikrera Bluguru képviseli ezt a projektet. Ez a Pilgoszi gimnázium diákjai létrehoztak egy videójátékot Nagy Károlyról, és nagyon érdekes ez a projekt. Gratulálok szintén. Ugye meg, megvan a fülhallgatója, tehát hogyha követni akarja a nyelvet. A harmadik díjat pedig Tilman Heidek, Heidek kapta, a Fiatalok Ifjúsági Tanácsa projektben. Ez is egy nagyon fontos projekt az Egyesült Királyságból. Ugye az a célja, hogy hozzájáruljanak a fiatalok az európai döntéshozatali eljárásokhoz. Ahogy önök is tudják, a, ahogy látjuk, a, a zsűri három teljesen különböző projektet díjazott, három érdekes országot díjazott, amely, amely országok különböző szinten ö, foglalkoznak ezekkel a témákkal. Körülbelül egy óránk van a beszámolókra, az előadóknak, aztán a vitára. Hát körülbelül mondjuk 7 percet kapnak az előadók, aztán a kollégák. Ugye nem sokan vannak a teremben, ugye, mert nagyon sok a munkánk itt a két nap alatt. Mindjárt meg is adom a szót. Benedetta Turinnak, tehát az olasz projekttel kapcsolatosan, amelynek a címe Integrate. Jó napot kívánok mindenkinek! Köszönöm szépen! Én szeretném bemutatni önöknek az Integrate programot szeretném röviden elmondani, hogy miről is van szó. Mi egy politika semleges szervezet vagyunk. Ez egy szervezet, az egyik legnagyobb Európában. A második világháború után született ez meg, pontosan azért, hogy olyan szörnyű események, mint a második világháború többé ne történhessenek meg. Elsősorban nyugat-európai országokkal indult ez el, annak érdekében, hogy a fiatalok bízzanak egymásban, és hogy szebb jövőt építhessünk. Éppen ezért hoztuk létre ezt a programot, a leadershipnek négy fontos eleme van. Ez a slide alján látható megoldások keresése, az, hogy mindenki világpolgár lehessen, de ezekről majd részletesebben fogok beszélni. És a kultúrák közötti párbeszéddel próbáljuk elérni ezeket a célokat. Tehát az integrate az Isaac nemzetközi konferenciáján jött létre, ahol az összes Isaac tag ott volt, és az európai képviselők megpróbálták megérteni azt, hogy milyen szervezetre van szükség, amely az európai problémákat meg tudja oldani. És mindazok a fiatal koponyák, akik ott voltak és közösen gondolkodtak, megpróbáltak megoldást találni a menekültek integrációjával kapcsolatban. A 2015. októberi szemináriumon ott volt minden egyes európai képviselő, hogy pontosan ki tudjuk dolgozni ezt a projektet. Maga a projekt arról szól, hogy civil szervezeteket kapcsol össze, amelyek helyi közösségekkel és menekültekkel dolgoznak, és bevonjuk az európai fiatalokat is. Ők elmennek a menekült táborokba, és majd meg fogok mutatni egy rövid videót is arról, hogy hogyan dolgoznak, illetve nekik nagyon sok cselekvés, szemináriumot, műhely munkát szervezünk, és megpróbáljuk elérni a fiatalokat, és megpróbáljuk velük megértetni azt, hogy az Európába érkezők olyan emberek, akiktől tanulni lehet. Ennek a projektnek tulajdonképpen az a lényege, hogy megpróbáljuk elérni azt, hogy a fiatalok, az egyetemisták, az iskolások, a tanulók pozitívan gondolkodjanak az európai közösségben. Itt Európában ugye nagyon könnyű utazni, nagyon könnyű elérni egymást, amely megkönnyítette a munkánkat. Arra ösztönöz, ösztönözzük tehát a fiatalokat, hogy akár egy másik tagállamba is menjenek el, és ott is dolgozzanak a menekültek integrációján. Tehát, hogy ők is pozitívan gondolkozzanak és dolgozzanak. Néhány képet is szeretnék megmutatni ő egy spanyol lány, aki egy Paviai projekten dolgozott, és egy kicsit itt elkeveredtek a képek, de azért mondom tovább a történetet. Ausztriából is nagyon sokan érkeztek segíteni nekünk, és itt pedig egy francia lányt láthatunk, aki a menekülteknek olaszt tanul, és nagyon érdekes óra volt ez, nagyon sokat nevettek, viccelődtek az olasz nyelven. A projekt tulajdonképpen majdnem egy éve működött, és most szeretném megmutatni, hogy hogy kezdődött. De sajnos nem a jó szlájdot látjuk. Tehát Olaszországban kezdődött maga a projekt, az Ejezek Olaszország indította ezt el, és mi próbáltuk összefogni az Ejezek többi tagállami szervezeteit, és most már több mint tíz ország aktív ebben a projektben, és ez azt jelenti, hogy mindenhonnan helyi civil szervezetek kapcsolódtak hozzánk. De azok a fiatalok, akik eljönnek hozzánk, sokszor más tagállamból is érkeznek, sőt, Európán kívül is érkeznek, mert onnan is elérhetőek a projektjeink. Ezen kívül van több olyan ország, amely szeretné majd aktiválni ezt a projektet, és a menekültek és menedékkérők táboraiból is nagyon sok kérés érkezett. A, tudjuk, hogy Dél-Olaszország érintettebb, mint Észak-Olaszország, és nagyon sok önkéntesre van szükségünk például Báriban. Szerencsére folyamatosan érkeznek az új önkéntesek, mert látják, hogy ez a projekt működik, és ők is látják, hogy ők maguk, az egyetemisták, a fiatalok hozzájárulhatnak az integrációhoz. És egyre több európai IEZ-ek szeretne csatlakozni, hiszen látják, hogy mi történik, és nagyon örülünk annak, hogy török fiatalok is csatlakoztak ehhez a programhoz. Decemberben az első MOS már megszületik, és akkor látni fogjuk, hogy hány menekültnek tudtunk segíteni, hogy összesen hány fiatal vett részt ezen a programon, és hogy hány olyan eseményt sikerült megszervezni, amely különböző programokat érintett. Az Ajezek régi elnökét egyébként láthatták itt a képeken is. Ő elment Ausztriába integrációs projekteken dolgozni, és a helyi közösségek számára is szerveztek olyan programokat, amelyekben részt vettek maguk a migránsok és a menedékkérők, tehát hogy ők is elmentek, ők is részt vettek, és mindenki tanult a másiktól, tehát a helyi képviselők is tanulhattak a menedékkérőktől. Nagyon érdekes ez a projekt, és jó lenne, hogyha ön is tudja, hogy ez a parlament elfogadott már egy jelentést a menekültekről, és arról, hogy sokkal több forrásra van szükség az érdekükben aztán a fiatal menekültekről is, akiknek fontos lenne hozzáférni a tanulmányokhoz, egyetemre menni, hogy ne egy elveszett generációvá váljanak ezek a fiatalok. Tehát önök nagyon fontos szerepet játszanak, egy nagyon szép dolgot csinálnak, most pedig áttérek a második díjra. Karik Lea Blogorú keresve Nagy Károlyt, tehát ez egy videójáték, ez nagyon érdekelhet mindenkit. Eh, ne fizikázz a szüdékszajnak Máté. Köszönöm szépen, természetesen elmondom, hogy miről is van szó. Kedves európai parlamenti képviselők, fiatalokként, akik érdekeltek az egységes Európában, és akik kitekintenek az európai népek, illetve kultúrák irányába, úgy döntöttünk mi, hogy létrehozunk egy játékot Nagy Károlyról és az Európai Unió mai valóságáról. Nagyon lényeges az, hogy gazdasági válságokat élünk meg, és ennek a fényében tudtuk kialakítani azt a játékot, amely egy tudásra vonatkozó játék, tudás mozgósító játék. Mindezt a 2015-2014-es Európai Ifjúsági Nagy Károly díj keretében. Nos, tudjuk, hogy Aachen egy kulcsváros az európai konstrukció tekintetében. Éppen úgy gondoltunk, hogyha különböző térkép, térkép részek és térképező eszméket tudunk mozgósítani, kérdéseket fogalmaztunk meg, és a jó válaszok esetében előre tud lépni a játékos, és eljut az egyik kérdéstől a másik városig, és így tud tovább haladni. Mindezt persze digitális alapon hoztuk létre, azért, hogy bárki hozzáférhessen ehhez a játékhoz, és interneten keresztül a világ hálón keresztül ját, játszhasson ezen játékon, játékkal, mely játéknak nincsenek vesztesei, csak nyertesei lehetnek, ki, ki több információhoz juthat hozzá az Európai Unión, és megismerheti Nagy Károlynak a születési helyét, és mindazon helyeket, ahol Nagy Károly megfordult, ahol győzelmeket vívott. Számos információkat szolgálunk az érintett városokról, és aztán a játosok, akik jó válaszokat tudok produkálni, azok plusz pontokat kapnak, és így módon különböző titulusokat kapnak, különböző témákhoz jutnak hozzá, illetve különböző olyan érdemeket szerezhetek, mint amelyeket, mint amelyeket maga Nagy Károly szerzett meg. Úgy gondoltuk, hogy utat nyithatunk a fiatalok számára, azok számára, akik nap mint nap megküzdenek azért, hogy szebb legyen az életük. Megtanulnak ezáltal bátrak lenni you can, we can see something, no? Eh, eh, eh, Meg lehetne nézni is esetleg? Igen, majd, majd mutatok néhány ilyen kártyát később. Jó, köszön, köszönöm szépen. Nos, most pedig megadjuk a szót a harmadik díjazottnak, aki Tilman Heidelke az Egyesült Királyságból a Fiatalok Európai Tanácsa projekttel. Köszönöm szépen. Köszönöm Kosta asszony a meghívást, és köszönöm a szakbizottságnak is, hogy meghívott nagyon nagy megtiszteltetés. Először is látják, hogy kik vettek részt ebben a projektben aztán beszélek magáról a, a programról, és arról, hogy mi történt azóta, mi, mióta megkaptuk a díjat. Tehát a fiatalok európai vezetősége, ez a nevünk, itt Brüsszelben van a székhelyünk, A fiatalok döntéshozatala nagyon fontos. Szeretnénk a jelenlegi helyzetet megváltoztatni, hogy a fiatalok sokkal erőteljesebb hangon szólalhassanak meg. Na most látjuk, hogy itt a csapat, 30 önkéntesünk van, 16 országból, minden évben változik ezeknek a száma, vannak globális delegációink, részt vesznek a nemzetközi konferenciákon, a, 20, 20, a fiatalok konferenciáján, a 20 fiatalok konferenciáján, aztán a hetek fiatalok konferenciáján, sok esetben Merkel-el Merkel-el, Obamával is találkoznak, aztán vannak a saját programjaink, ez a Fiatalok Európai Tanácsa főprogram. A, ez egy nemzetközi fiatalok konferenciája, ifjúsági konferencia, minden évben találkozunk és javaslatokat teszünk az európai politikai döntéshozóknak. például az európai Parlamentettel is kapcsolatban vagyunk, nagykövetekkel, a bizottsággal. Van egy pán-európai programunk is, mindenki részt vehet ebben a tanácsban, tehát kérheti a felvételét, jelöltetheti magát. A konferencia maga abból áll, hogy egy hét tárgyalás, aztán találkozó különböző intézményekkel, vannak konkrét témák, szociális inklúzió, foglalkoztatás, és így tovább. Például a szlovák delegáció Szlovákiát képviseli, de nem a szlovák kormányt, hanem saját magát saját javaslataival áll elő, saját ötletei vannak, víziói a jövő fejlesztésére vonatkozólag. Aztán az érintett felekkel is kapcsolatban vannak a fiatalok, meghívjuk őket, találkozunk velünk, eszmecserét folytatunk velük. Aztán az érintett felek, a politikai döntéshozók szintén részt vesznek a különböző munkákban. Most például a biztos asszony, Georgieva asszonyt hívtunk meg, folyik a párbeszéd, ami a sikereinket illeti. Először is a generációk között létrehoztuk a párbeszédet, aztán az Európai Nagykároly díj, díj és fontos számunkra, ugye ezt ebben a kidolgozásában mi is részt vettünk, ez nagyon fontos, aztán az Európai Parlament is patronál bennünket. Még azt is elmondanám, hogy a konferenciát támogatják is a Podio, a Meininger Hotels, a Ton Hotels, Julie Ward is, aki sajnos már nincs itt, az EU intézmények és képviselők is. Na most mi történik nagyobb keretben a tanácssal? Tehát először is van egy öt évre szóló projektünk, megvan az irányvonalunk a nagyobb projektekre vonatkozóan, az, az első év ugye a tervezésével volt 2013, aztán 2014 az első év, 2015-ben már nagy volt a részvétel, nagyon sok előadót tudtunk elérni és meghívni, úgyhogy 2016-ra megvan a programunk már, megvannak a különböző projektek, van, amire itt Brüsszelben kerül majd sor, vannak innovációs munkáink, természetesen fontos az is, hogy az emberek ismerjék a céljainkat, megvannak már a jelölt, új jelöltek, a nevek, tehát ez egy előrelépés ebben a folyamatban. 2017-2018-ban foglalkozunk a programhoz való hozzáféréssel, tehát hogyha valaki részt akar venni, részt vehet, továbbá az EU tanács elnökséggel is együttműködünk a programok Ban, tehát már együttműködtünk a holland elnökséggel, a, aztán Észtországgal szintén van a közös programaink. Arról is meg vagyunk győződve, hogy a fiataloknak meg kell változtatniuk a társadalmat, a jövőnek a társadalmát képviselik. Nagyon fontos, hogy erőteljesen elkötelezzék magukat, és a hangjukat hallassák, hogy mindenki meghallhassa a hangjukat. Azzal zárnám, hogy meghívom önöket a novemberi konferenciánkra, ahogy mondtam, Georgeva asszonyjal, Bonicsi nagykövet úrral és Gujzser nagykövet úrral is találkozunk, tehát november 9-én itt a parlamentban leszünk, és hogyha akarnak, akkor meghívom önöket, jöjjenek el, itt vannak a különböző adatok. Elnök, köszönöm szépen, gratulálok ezekhez a kezdeményezésekhez, nagyon érdekesek, és magukban foglalnak ugye nagyon sok programot, a generációk közötti párbeszédet, a kultúrák közötti munkát. Három csodálatos projektről hallottunk, és megérdemelték, hogy megkapták a díjat, hogy a zsűri önöket díjazta. Ezek jó példák, jó modellek, amelyeket más országok is átvehetnek. Tudom, hogy a kollégáknak vannak-e megjegyzéseik. Szabin Ferrari. Äh, Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani, egészen fantasztikusan elkötelezettek önök, és erre van szüksége Európának. Olyan fiatalokra, akik végig gondolják Európán jelenét és jövőjét, amely, akik ö, ilyen kérdéseket vizsgálják. Én Áhenből jöttem, és egészen elképesztve látom, hogy három fiatal van itt jelen, de ők csak hárman azok közül a fiatalok között, akik pályáztak a Nagy Károly díjra. Tehát számtalan olyan ifjúsági program, projekt fogalmazódott meg, amelyek részt vettek az ifjúsági Nagy Károly díj mozgalomban. Most az európai alapok léteznek, de önmagukban nem elegendőek. Nagyon lényeges az, hogy jelezzük, hogy a fiatalok, az ifjúságnak a fellépése nagyon fontos a számunkra. Nagyon lényeges, hogy kezdeményezéseket tegyenek, olyan kezdeményezéseket, amelyek összehozzák az európai polgárokat az Európai Uniós konstrukcióval. Az önök fellépése, az önök munkája nélkül nem tudnák ezt a konstrukciót megvalósítani. Az önök elkötelezettsége, lelkes lelkesedése, ezt teszi lehetővé. Integrációról van szó a fellépésükben, konkrét fellépésekről van szó, olyan döntéshozatali eljárásokról, amelyek egészen konkrétak, és a történelmnek a megismerése és megismertetése is azt hiszem mind-mind oda vezet, hogy az európai szimbólumok így módon előtérbe kerülnek. Az európai történelemmel kell, hogy foglalkozunk, meg kell, hogy ismerjük a múltukat, és lássuk azt, hogy ezek mihez vezetnek, mivel vezethetnek, hogyan lehet lendületbe hozni a fiatalokat, mit tett Európa ez idáig, látjuk azt, hogy mi az, ami történt ez idáig, de most itt az ideje, hogy tovább lépjük, és mindez persze nem egy negatív megközelítés, nem sokan vannak a, a felnőttek között is, akik ezeknek a megoldásoknak részben már ismerősöi, de éppen ez egy kiindulási pont lehet mindannyiunk számára, hogyan lehet tehát az európai integrációt tovább vinni. Oly mértékben sok konfliktus, háború alakult ki, a múltban, az elmúlt századokban, hogy nagyon meghatározó fontosságú dolog az, hogy most megmutassuk, hogy mit lehet a párbeszéddel, a demokratikus fellépéssel és párbeszéddel elérni, hogyan lehet a nacionalista törekvéseket visszavetni, és éppen ezért nagyon lényeges, hogy az ifjúságnak a körében is, amely körében szintén felütötte a fejét a nacionalizmus, szóval az ők körükben is ezen projekteket tovább tudjuk vinni. Köszönöm. Interventi. Köszönöm szépen. Más felszólaló, Petra. Nagyon szépen köszönöm, Szilvia. Én csak megismételni tudom a most elhangzott köszöneteket eh, Zabine részéről. Valóban olyan elkötelezettségeket láttunk itt, eh, amelyeket ezen új és újszerű projektekben fogalmaztak meg a jelenlevők, és gondolom, és meggyőződésem az, hogy Európának mindenképpen ilyen típusú kezdeményezésekre van szüksége. A fiataloktól származó kezdeményezésekről, és már akkor, amikor a korábbi ifjúsági nagykároly díjjal kapcsolatosan szóltam, elmondtam azt, hogy szükség van valóban az ilyenfajta felépésekre. Németország esetében is láttunk ilyenfajta törekvéseket, és azt éreztem, azt éreztem, hogy rengeteg, de rengeteg nagyon izgalmas projekt létezik, és gyakorlatilag ugye vannak a díjazottak, de az összes projektet is, az összes pályázatot is díjazni kellene, mert hogy oly mértékben tartalmasak. Megvizsgáltam ezeket különben közelebbről is, és amikor ezeket a projekteket felfedezem, akkor nem félek Európa jövőjét illetően. Időnként az embernek az az érzése, hogy a nacionalizmus uralkodik és lesz győztes, de és akár kiterjedőben lesz Európában, de ugyanakkor, amikor látom ezeket a pályázatokat, és amikor látom azt, hogy hány fiatal veti be magát az európai konstrukcióba, akkor arra jutok, hogy nincs miért agolnunk. A történelemmel kapcsolatos pályázat nagyon tetszik, és úgy gondolom valóban, hogyha az ember ismeri a saját történelmét, akkor pontosan tudhatja, hogy milyen hibákat követtek el korábban Európában, és mit kell elkövetni azért, hogy ezek ne ismétlődjenek meg. Hogyan lehet felépíteni közösen egy szebb Európát és úgy gondolom, hogy mind a három projekt egészen kiváló minőségű, és csak bátoríthatom önöket azért, hogy ugyanilyen ütemben legyenek bátrak, alakítsanak ki újabb és újabb pályázatokat, projekteket, fogalmazzanak meg újabb és újabb kezdeményezéseket, eszméket. Sok sikert kívánok mindannyiuknak, a frakcióknak a nevében is. Folytassák ezen az úton. Köszönöm szépen. Helga, Helga Trippel. Köszönöm szépen. És hát itt az idő, hogy a magam részéről is gratuláljak. Valóban hatalmas öröm a számunkra, hogy a az ifjúsági, európai ifjúsági nagykároly díjazatait itt most fogadjuk. Tavaly is láttuk, hogy milyen szenvedélyesen tud az ifjúság fellépni, milyen szenvedélyen érdeklődnek az európai jövő iránt, és akár csak a kolléganőim. Én is azt észlelem, hogy akkor, amikor a fiatalok ennyi időt töltenek saját szenvédélyüknek, olyan témáknak, mint a menekülteknek a témája, a társadalomnak a jövője és fejlődése. Nos, amikor ezt észleli az ember, akkor látjuk át, hogy a közös projekt egy olyan projekt, amelyet jól lehet egyik oldalon nagyon sokat bírálnak, de mégis önökben olyan erő jelleg, jelentkezik, olyan erő rejlik, amely lehetővé teszi, hogy felül kerekedjenek a baloldal és jobboldal vitáján, és önök azt vizsgálták meg, hogy az ifjúság egészében hogyan tud hozzájárulni az európai jövőhöz, a fejlődéshez, a fejlesztéshez, a társadalmainknak az előrelépéséhez. Úgy mondanám, hogy mindez rendkívül lényeges, és különösen mostanában kívánok rengeteg sikert, és tegyenek fel mindent arra, hogy a lehető legtöbb ilyenfajta pályázattal, kezdeményezéssel szembesülhetünk. Tehát gratulálok személyesen is mindannyiuknak. Köszönöm Luigi Morgano. Én is szeretném kifejezni köszönetemet a három projektért, mert nagyon nagy érdeklődést tesznek szert ezzel a projekttel. Azt hiszem, hogy több bizalomra van szükség a jövőre vonatkozóan, mert mindez azt mutatja, hogy nagy a felelősség hogyha figyelembe veszünk bizonyos kezdeményezéseket. Ezt azért mondom, mert nagyon sok esetben az, aki komolyan elkötelezi magát, és valamit elkezd építeni, hát nem figyelnek oda, nem csak a kommunikáció szintjén, hanem a kultúra szintjén is. Vissza kell nyernünk a helyünket az Európai Kulturális Örökség éve, ugye, amely 2018-ban lesz, és bizonyos projekteket irányoz elő, és az ilyen típusú projektek, mint ez a három díjazott, nagyon-nagyon jól vihetik előre a munkát, és ilyen szinten kell fellépni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Vannak-e még kollégák? Nem tudom, hogy esetleg vissza akarják venni a szót. Az utolsó díjazott. Hát igen, teljesen egyet tudok érteni, amit most megfogalmaztak a képviselő hölgyek és urak, valóban teljesen egyet tudok érteni azzal, hogy mindenképpen tudatában kell lennünk annak, hogy mit történ a történelmükben. Az én családom máskülönben az NDK-ból származik, és akkor, amikor ugye felnőttek, fiatalok voltak és felnőttek, akkor egy fallal szembesültek, és aztán a fal leomlott, én vagyok az első a családunkban, aki elhagyhatta a keleti részét Európa, Németországnak, aztán ö, még innét is távolabb jutottam Európában, és úgy gondolom, hogy pontosan szembesültem mindazon lehetőségekkel, amelyeket Európa felkínálta a számomra. És hogyha visszanyúlunk a történelemben, akkor azt észleljük, hogy a Nagy Károly díj pontosan arra hivatott, hogy jelentős kezdeményezéseket díjazon, olyanokat, amelyek az Európai jövőt segítik. Köszönöm szépen az elhangzottakat, és természetesen tovább folytatjuk munkánkat. Rendben van. Azt kívánjuk, hogy, hogy ez a projekt folytatódjon. Ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, de tudom, hogy folytatni fogják. Kérem a következőt. Köszönöm szépen. Szeretnék én is köszönetet mondani a nagyon biztató szavakért, és ha tegyem hozzá mindehez még azt is, hogy Pont ilyen ezt még jegyében hoztuk létre ezt a játékot. Szeretnénk, ha minden egyes európai polgár, minden egyes gyerek megismerhetné egyre közelebbről, egyre jobban Nagy Károly tevékenységét és az európai konstrukciót. Ezáltal kiki többet tudhat Európáról, és hát a tudás szerzés ez a célja ennek a játéknak, és nem az, hogy kiki győzzön. Igen, nagyon jó egy olyan játék, amelyben győzni lehet, és tanulni is lehet, ismereteket is lehet szerezni. 2018 az Európai Kulturális rökség éve lesz, tehát az ilyen típusú új projektek, új formátumú projektek nagyon jók lesznek majd nagyon jó ötleteket, javaslatokat adnak a 2018 os évnek. Most pedig Benedetta Turin. Természetesen én is köszönetet mondok a, az elhangzottakért. Még annyit szeretnék elmondani, hogy a Nagy Károly díj számomra egy nagyon speciális értéket jelent a jó polgárság, az európai polgárság modelljét jól tükrözi. És a projektben ezt is látjuk, az, hogy az európai fiatalok látják, mit jelent az aktív polgárnak lenni, milyen a jó polgár modellje erről álmodunk Európa számára, minden ország számára, a civil társadalom számára. Fontos tudni, hogy milyen a jó polgár, e, és ennek a projektnek ez is a célja. A díjnak is ez a célja. Természetesen mindenki hozzájárulhat személyesen is ahhoz, hogy Európa egy jobb Európa legyen. Köszönöm szépen a nagy Károly díjjal kapcsolatos e, kezdeményezéseket. Elnök, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy itt most Európa legjobb arcát láttuk. Optimizmussal tölt el bennünket. Szövetségeseik vagyunk önöknek, és ez megerősíti majd a parlamentben tett javaslatainkat az európai polgárok érdekeiért, ugye fontos az Európai Társadalom Demokratikus Szövetsége. Az önök javaslatait, ötleteit, eh, hangját mindig is meghallgatjuk, nyitottak vagyunk, és nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy önökkel lehetünk. Köszönöm szépen mindenkinek, ezzel lezárjuk a munkát, a ma délelőtti munkát, és 5 perc